Kezdjük el az ülést, kedves kollégák! come ho annunciato stamattina in apertura dei lavori. Ahogy ma délőtt már jeleztem, be kell hoznunk magunkat, mert a koordinátorok üléseinek tanulságait, mégpedig a szeptember 16-ai ülésnek a tanulságait is el kéne fogadnunk, jegyzőkönyvünkbe föl kéne vennünk, hogy az végleges legyen. Azon az ülésen egy franciaországi útról döntöttek a koordinátorok Notre Dame de Landba, és az volt a döntés, hogy mivel eljárási hibák miatt az elnökség, az elnökök értekezlete nem hagyta jóvá ezt az utat, ezért a koordinátorok újra elkezdték annak a szabályos formai hibák kiküszöbölése utáni újbóli benyújtását. Az Írországgal kapcsolatban a koordinátorok leszögezték, hogy nincs elég jelentkező erre az útra, és a saját szervezeti szabályunk miatt is ezt az utat most törölnünk kell akkor, mert ilyen kevés résztvevővel nincs értelme megszervezni. Mellesleg az ír parlamenttel is gondok adódtak, úgyhogy már csak emiatt sem utazunk most. Ami a módosítást illeti, a parlament eljárási szabályozata kapcsolatban a koordinátorok úgy egyeztek meg, hogy az ezzel kapcsolatos munkát továbbítják felénk. Szeptember 16-án egy javaslatot is megfogalmaztak, hogy egyezzünk meg négy pontban. A petíciós eljárások végrehajtás és az ombudsmannal való kapcsolatrendszer vonatkozásában, illetve a, a nyilvános ügyek bizottságával való együttműködésben. A, a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatos keret megállapodás ügyében az ENSZ konvenció tükrében azt megvizsgáltuk. Ezek a pontok hangzottak el. A SZSD és a néppárti frakció végül is nem fogadta el ezt a javaslatot, és ez így nem megy tovább. Elmondanám továbbá, hogy bizottságunk részvétele az Európai ENSZ konvenció megfigyelő platformján ettől függetlenül megmarad, tehát a fogyatékkal élők ENSZ konvenciójának alkalmazását megfigyelő munkacsoportban továbbra is részt veszünk, ahogy azt júliusban elfogadtuk, csak ez a szöveg nem megy ki tehát a platformnak továbbra is tagjai vagyunk. Még a szeptemberi ülésen a koordinátorok arról is döntöttek, hogy nem fogadjuk be azt a keresetet, vagy kérést, amely alapján a 944-es Elis Sériféli petíció ügyében elutazzunk Nagy-Britanniába, tehát erre az útra nem kerül sor. Abban egyeztünk meg, hogy lesz egy szóbeli meghallgatás, egy előadás, továbbá a spanyolországi ö, pénzügyi termékek és csalások témájában. Ugyanakkor elhalasztottuk a tényfeltáró utat Hebronba, és elutasították a koordinátorok a, a méz fenntartható előállításával kapcsolatos javaslatot is. Az utolsó pont, amivel a koordinátorok foglalkoztak, a parere offerto dall'ufficio giuri. Az a vélemény, amit a jogi szolgálattól kaptunk, az pedig arról szól, hogy a tényfeltáró vagy információs utakkal kapcsolatban mi legyen, ugye a galiciai jelentés kapcsán merült föl ez különösképpen, ahol az volt a helyzet, hogy a delegáció egyes tagjai nem tudtak megegyezni abban, hogy a jogi szolgálat által javasolt eljárás, eljárást hogyan kell értelmezni, hogy ez egyszerűen leíró jellegű információ feltáró jellegű út volt, vagy pedig mit tegyedek akkor, hogyha a delegáció tagjai másképp látják a tényállást. És így egy olyan jegyzőkönyv született, amelyben a különböző vélemények együttesen szerepelnek, és a végkövetkeztetés a jogi szolgálat véleménye szerint nem lehet, vagy belsőleg kell megszavazni, főleg mondom, ez a Galiciával kapcsolatos jelentés volt ilyen problémás, mert nem ugyanazt látták az út résztvevői, tehát a delegáció három tagja fogalmazta meg a leíró részt, de a következtetést és a javaslatokat azt a többség mégsem tudta elfogadni, ezért novemberi ülésünkig módosítókat nyújthat be minden résztvevő, hogy mi szerepel a szövegben, és majd akkor szavazunk erről. Erről döntöttek tehát a koordinátorok szeptember 16-ai ülésükön, és ezt el kellett mondanom. Decisioni dei... Ami pedig a koordinátorok döntéseit illeti, a mai reggelre utalok. Nos, hát ezzel kapcsolatban szeretném jelezni azt, hogy Hefner képviselő volt ott, Oken képviselő helyett, illetve Stalavrakos helyett egy másik képviselő, Meyer Tankis helyett, és Jár helyett Meyer. Néhány kolléga kérte a 2012 per 1298-as petíció lezárását, illetve a koordinátorok ülésén a Pákszász képviselő által kérteket. Ezen javaslatok alapján a szocialisták ALDE és az SND a petíció lezárása mellett döntöttek, a néppárt nem szavazta ezt meg, és a GUE pedig tartózkodott, tehát megszavazták többséggel, és ezt a petíciót nem lehet újra megnyitni csak egy új petícióval, új, amely új ele, formai elemeket tartalmaz, lehet újra megkeresni szakbizottságunkat. Ne haragudjon a végén, megkérhetem, hogy a végén szólaljon fel. Ami pedig a különböző jelentések kiosztását illeti, koordinátorok ezzel kapcsolatban úgy döntöttek, hogy két jelentéstevőt a DEHONT rendszer alapján fognak kijelölni. Az egyik a 2013-as európai állampolgársággal kapcsolatos jelentés, a másik pedig a 2013-ra vonatkozó éves szakbizottsági jelentésünk. Tehát a DEHONT rendszer alapján fognak döntést hozni, és aztán ki fogják küldeni információul az összes parlamenti képviselőnek. A B és C pontok. Az egyik az Európai Tanácsra vonatkozik, 2014-2020 közötti állampolgárságra vonatkozó európai program, a másik pedig az alapjogok helyzete az Európai Unióban. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a véleményt egy közleménye, tehát egy írásbeli kommunikációval fogja felváltani az illetékes szakbizottságok felé, ami pedig a meghallgatás nyomon követését illeti, a szeptember 24-i meghallgatásra gondolok, gazdasági és pénzügyi válság hatása az európai állampolgárokra. Úgy döntöttünk, hogy itt is egy közleményt fogunk kiadni az Ekon szakbizottság felé, aki egy azonos tárgyú jelentést kíván készíteni. Ennek, a, ennek tulajdonképpen egy vélemény jellege lesz, de a kommunikáció vagy közlemény tartalmazza majd mindazokat az elemeket, amelyeket a meghallgatás során tudtunk összegyűjteni. És ahogyan egyes kollégák kérték, a válság különböző hatásait is meg fogjuk vizsgálni a mozgássérült, illetve más problémával rendelkező személyekre nézve, tehát a válság hatása őrejük nézve. Ami a szakbizottságunk munkáját illeti, novemberi munkánk, itt történt egy kis módosítás a rendben. a 2011 per 847-es petíciót Valéza képviselő kérésére előrehoztuk, és ezt a koordinátorok elfogadták. A négyes pont, amely a szakbizottságunk munkájára vonatkozik. Most hát itt egy dokumentumjavaslatról folyt a vita, amelyet az elnökség, illetve négy koordinátor konkrétan, Szalavrakosz, Vertman, Bostináru és Jár képviselők neve fémjelez. Ők azt javasolják, hogy eljárási szempontból változtatásokat eszközöljünk, hogy az ütemtervet hatékonyabbá tegyük a petíciók szempontjából, és így munkánk is hatékonyabb legyen. Ez a dokumentum elfogadásra került a koordinátorok többsége által, Hefner képviselő azonban nem támogatta ezt, mert neki nem tetszik a módszer, és a tartalma sem ennek az anyagnak. Éppen ezért ő kérte, hogy a jegyzőkönyvbe belekerüljön a véleménye részletesen. A titkárság az ő kérésére fontos részletekről számolt be, és ezt a koordinátorok által megfogalmazott dokumentumot pozitívumként fogadta el, és nem pedig a munka megrontójaként, mert természetesen ebben is elismerjük a titkárság által végzett fontos munkát. Most néhány adatot mondanék. A titkárságon túl kevesen dolgoztak. 2013-ban a titkárságunk a szállományának 50%-át elveszítette, és rövid ideig mm, tudtak csak mm, helyettesítő megoldásokat találni. Az egyik személy számára a másik személy helyett csak egy 50%-os munkatárs mm, lépett be, és a harmadik munkahely sincsen még betöltve. Tehát azt hiszem, hogy itt igencsak rossz a helyzet személyzeti szempontból, de ezzel természetesen mi is értjük, hogy miért lassult le a munka. Ezen felül a titkárság azt is elmondta, hogy jelenleg 500 petíciót fordítanak, tehát 500 petíció van éppen fordítás alatt, és novemberig még 275 petíció érkezik majd be a szakbizottsághoz elfogadásra. Nem csak az állomány tehát a, munkaerőállomány alacsony száma, hanem a 2012 vége és 2013 eleje óta a munka terhelés növekedése is hozzájárult ahhoz, hogy lelassultak a folyamatok. Úgyhogy a koordinátorok által javaslatokat megfogalmazott javaslatokat szeretnénk mi is megvalósítani, és minél gyorsabb választ adni a polgárok számára a felvetett petíciókkal kapcsolatban. Vannak itt néhány petíció esetében van sürgősségi kérés. 051-es a 2013-as évből, ez Willy Meyer kollégáé, és ezt el is fogadták a koordinátor kollégák többséggel. A második sürgősségi kérés, Carlos Citurgáis kérése az 570 per 2013-assal kapcsolatban. Ezt azonban nem fogadták el sürgős esetnek a koordinátorok, hanem inkább azt javasolták, hogy a nemzeti hatóságokhoz forduljunk további információ kérése, és aztán majd később visszatérünk erre a petícióra. Viszont a sürgősséget elfogadtuk a következő petíciókba. 1194-es, 1595 ös és ahogyan ezt Pallone és Angelili kollégák is kérték, ezeket elfogadtuk. Oken képviselő, ahogyan az elején elmondtam, sajnos nem lehet itt, mert baleset áldozatává vált. Úgyhogy a marakesi egyezményt, egyezmény ratifikációját szerette volna sürgetni, ez a vakok és gyengénlátókra vonatkozó egyezmény. Úgy döntöttünk, hogy ezt elfogadjuk, úgyhogy egy választ fogunk, illetve meg fogunk fogalmazni egy levelet a tanács és a bizottság felé, hogy sürgesse ennek az egyezménynek a ratifikációját. Aztán vannak itt még információs jelleggel más gondolatok is. A LIBE, a PETI szakbizottságokat felkérték, hogy egy workshopot rendezzünk. Az ENSZ fogyatékkal élőkre vonatkozó egyezményének megvalósítása kérdésében. Úgy tűnik, hogy ez is a jövőben egy fontos téma lesz tehát számunkra. A koordinátorok azt kérték a felnökségtől, hogy a mi kérésünk visszautasítását, mi szerint két további saját kezdeményezésű jelentést szeretnénk napirendre tűzni. Ezen felül szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy ahogyan eldöntöttük azt a koordinátorok ülésén még szeptemberben, az elnökség előkészítette azokat a szóbeli kérdéseket, amelyekről szeptemberben esett szó a koordinátorok ülésén. Elfogadtuk a PETI 2014-es munka ütemtervét is, és más napi rendi pont ezzel kapcsolatban nincsen, tehát ennyiről történt döntés. Bagó képviselő kérte a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Megpróbálok nagyon gyors lenni. Ehhez a napirendi ponthoz szeretnék néhány szóbeli kiegészítést tenni hiszen eh, a már említett 2012. évi 1298-as petíció, eh, ami a szlovák állampolgársági törvényel kapcsolatos, annak vonatkozásában a májusi ülésen a petíciós bizottság úgy döntött, hogy mindaddig napirenden tartja a kérdést, amíg a szlovák alkotmánybíróság állást nem foglal az ügyben. A kassai székhelyű testület eh, mindedig nem foglalkozott a szlovákiai magyarok panaszával, úgyhogy eh, új esemény, új tény nem állt be eh, az ügyben. Ennek ellenére álláspontom szerint abszolút eljárási hibát vétve most a koordinátori meetingen egy olyan döntés született, hogy megviccelvén vagy megerőszakolván a korábbi képviselők általi bizottsági döntést, a koordinátorok önhatalmúak úgy döntöttek, hogy ezt a petíciót lezárják. Hogy azért érdekes, mert szocialista és néppárti képviselők is szóban is többször és írásban is többször jelezték azt, hogy nem szeretnék lezárni a petíciót. Ennek ellenére a koordinátorok Páska képviselőtársamnak adtak igazat, aki a petíciónak a lezárását kérte. Nagyon-nagyon fontos azt megjegyezni az ügyel kapcsolatban, hogy nem hiszem, hogy az eljárási szabályzatban van olyan, hogy a koordinátorok felülírhatják a képviselőknek a bizottsági döntését. E, egyrészt azért, mert ez egy res judicata, ez egy ítél dolog, ami már a római jog óta e, működő jogintézmény. Másrészt úgy gondolom, hogy e, a bizottság tekintélyének a lejáratása az, hogyha egy kisebbség a többségi akaratot felülírja. Úgyhogy eh, én szégyenletesnek és gyalázatosnak tartom azt a fajta sumákolást, ami a koordinátori értekezleten zárt ülésen megtörtént. Ezért eh, úgy gondolom, hogy eh, a koordinátorok vonatkozásában a parlament elnökéhez és a petíciós bizottság titkárságának a munkája kapcsán pedig a parlament főtitkárához fogok fordulni, hiszen ilyen döntést szerintem ez a bizottság nem engedhet meg magának. Eljárásjogi jogsértésben vagyunk. Köszönöm szépen! jó, Bagó képviselő, értem, hogy mennyire zavarja ez a dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt részben osztom ezt a gondolatot, ugyanis mindig is szeretnénk választ adni a hozzánk forduló állampolgároknak. Itt egy olyan petícióról van szó, amely rendkívül ellentmondásos, és többször folyt róla vita is. A koordinátorok a szakbizottságtól kaptak mandátumot arra, hogy eldöntsék, hogy megnyissák-e a vitát, és aztán visszatértünk a koordinátorok döntéséhez abban a kérdésben, hogy a petíció nyitvatartásának támogatói, nak az érvei megalapozottak-e vagy sem. A koordinátorok többsége, ahogyan korábban is elmondtam, úgy döntött, hogy inkább a petíció lezárása mellett döntenek, mert erre több indok van. Tudom, hogy, ez, hogy ön is tudja azt, hogy onnantól kezdve, hogyha új fejlemények lépnek fel, akkor újra meg lehet nyitni a petíciót, egy új petíciós eljárást lehet nyitni, hiszen mindig is azt szeretnénk, hogy az állampolgárokat meg tudjuk hallgatni. Úgyhogy a jelenlegi fázisban a demokráciai szabályai alapján úgy döntöttünk, hogy ilyen módon fogunk eljárni ezzel a petícióval kapcsolatban. Minden esetre öm, önre bízom, hogy hogyan kíván eljárni a, ettől kezdve. Bauer Edith. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy válaszolt a levelemre. Annak ellenére, amit ön most elmondott, nagyon felháborodott vagyok, amiatt, hogy a koordinátorok felülbírálják a bizottság döntését. A saját szabályainkban az van benne, a 2007 májusi keltő szabályainkban, hogy a bizottság döntése alapján kell a koordinátoroknak döntenie. Tehát továbbra is azt kérdezem, hogy hogyan bírálhatják fölül a koordinátorok a bizottság többségét. Garantálhatom önnek, hogy az új petíciót benyújtjuk majd, ha tényleg úgy döntünk, hogy ezt lezárjuk, mert ez az egész eljárás, és nem csak a kettős állampolgárságról szóló ügyben, ami egyébként tagállami hatáskör, hanem maga az eljárás tehát nagyon súlyos jogi jogbizonytalanságot szül, és alapvető jogaitól fosztja meg Európai Uniós polgártársainkat. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és megmondom őszintén, hogy meg vagyok döbbenve, amit ebben a szakbizottságban tapasztaltam, mint nem bizottsági tag. Itt voltam a május 27-i ülésen, az első eljárási hiba, amit akkor elkövettek, arra hivatkoztak, hogy a, a koordinátorok megegyeztek abban, hogy csak zárt ülésen lehet ezt a kérdést, ezt a petíciót tárgyalni. Már akkor is feltedő a kérdés, miért egy petíció az Európai Uniós állampolgárok jogait szolgálja, erre hivatott, és nem zárt ülésbe elsumákolva tényeket talán fel is ferdítve, vagy legalábbis nem kimondva próbáljuk ezt valahogy azt alá söpörni. Egyszerűen én kérem az elnök asszonyt, hogy ebben a kérdésben tartsa be valóban azokat az elveket, amelyekhez minden szakbizottságnak ragaszkodni kell. Lehetetlenség, ez a második eljárás hiba, amit Bagó kollégám, kollégám is említett, és előttem szól Bayer hogy a három koordinátor, és sőt, a legjobb tudomásom szerint a szeptemberi koordinátori ülésen az EFD képviseletében Paska kollégánk volt, aki nem is koordinátora egyébként az EFD-nek, és ő, az őrá hivatkoznak az ő propozáljára, tehát az ő javaslatára, és ezt hagyta jóvá. Tehát ez egy nagyon furcsa eljárás, és ezen az eljárás ellen nem csak itt fogunk tiltakozni, hanem mindenütt, mert egyszerűen nem tudom, hogy miért nem szabadon, miért nem lehetne alkotmány alkotmány sértő törvényről itt vitát folytatni mert ott valóban a szlovák alkotmány negyedik eh, cikkelyének második bekezdését sérti az, a, ami a törvényben ki van mondva, hogy elvehetik az állampolgárságot, amennyiben más ország állampolgárságát kéri, az, az egy szlovák állampolgár. Ez nagyon helytelen, és főleg helytelen abban az esetben, hogy, hogy ez az állampolgár például egy második uniós tagország állampolgárságát venné föl. Hát kérdem én, erről szól az Európai Unió, és ez a mi integrációs politikánk, hát akkor szégyelhetjük magunkat. Köszönöm szépen. Io ringrazio tutti. Köszönöm szépen a felszólalásokat. Mindenki ismerte már a fejleményeket az ügyben, ugyanis az elküldött levelekre, e-mailekre már válaszoltam. Ahogyan már korábban is elmondtam, a szakbizottság döntött úgy, hogy a végső döntést a koordinátorokra fogja hagyni, tehát ebben az esetben a koordinátorok mandátumát nem kérdőjelezhetjük meg, nincsen tehát semmilyen jogsértés. Azzal egyetértek, hogy vitathatják ennek az eljárásnak, illetve hogy a ügynek a tartalmi kérdéseit, de miután itt két párt feszült egymásnak, ezért szavazni kellett az ügyről, és végül is az elmondottak történtek meg ennek a szavazásnak a következményeként. Természetesen értem azt, hogy önök megbántva érzik magukat, de igazából nem történt jogsértés, és a parlament szabályzatát sem sértettük meg, ezt nyugodtan megvizsgálhatják. De hogyha eljárásjogi javaslataik vannak, amelyek a szakbizottságunk munkájának javulását szolgálják, akkor azt kérem tegyék meg, mert erre nyitott vagyok, hiszen hogyha ez a mostani elnökség hibát követett el, akkor szeretnénk azt kiavítani. De még egyszer hangsúlyozom, hogy úgy döntünk, hogy nem fogunk továbbra is nyitva tartani egy olyan petíciót, amely esetében azt várjuk, hogy egy igazság szolgáltatási szerv nyilatkozzon. Tehát ezért formálisan lezártuk, de csak új elemeket várunk az ügyben, új fejleményeket, amelyek majd lehetővé teszik azt, hogy, egy, hogy ismét napirendre lehessen tűzni Európai Uniós intézményi szinten ezt a kérdést. Éppen ezért ebben a helyzetben és más helyzetekben is volt már rá példa, hogy szavazásra kellett vinni egy ügyet, mert a polgárok jogainak védelme esetében is sokszor kialakulhat olyan helyzet, hogy ellentétes vélemények fogalmazódnak meg, és szavazással kell ezt eldönteni. Tehát kérem, hogy most ezt a napirendi pontot zárjuk le, az elnök közleményeinek napirendjét, azzal, hogy a többség elfogadja a megtörtént döntéseket, vagy meghozott döntéseket. Így aztán a következő napi rendi pontokra fogunk rátérni. És a következő petícióról lesz itt szó, van itt egy módosítás. Miután a petíciók, amelyek a napirendi pontjaink között szerepelnek, tehát ő közülük csak egy valaki van itt jelen, ezért annak a petíciónak adjuk az elsőbséget, amelynek itt van a képviselője. A 661-es 2011-ből a 16-os napi rendi pontról beszélek, amelyet Anna Spira lengyel állampolgár nyújtott be. Ő ugyanis itt van most, és szeretné elmagyarázni, hogy miért jött ide a petíciós bizottság elé. 5 percet adok önnek. Most magam. <clears throat> Szanowni członkowie komisji, szanowni europosłowie. Na początku chciałam... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Először is szeretném megköszönni, hogy megadják a lehetőséget, hogy beszéljek önök előtt az általam benyújtott petícióval kapcsolatosan. 24, a nap 24 órájában szorul kezelésre a 16 éves fiam nem tud járni, nem tud enni. Nekem anyaként rettentő végignézni, hogy hogyan szenved, és hát felmerül bennem újra és újra a kérdés, hogy mi történik majd vele, hogyha én már nem leszek itt. Ezért évek óta harcolok Lengyelországban és másutt is az egészségügyi eljárás jó minőségéért. Az alapjogi kartának az egyik cikkét szeretném idézni. Mindenkinek joga van az egészségügyi kezeléshez. A tolmácsok kérik, hogy a hölgy lassabban olvassa a szövegei. Mindenkinek joga van tehát az egészségügyi ellátáshoz, de természetesen csak akkor valósulhat ez meg a gyakorlatban, ha az egyes politika területek kialakítása ezt szolgálja. Főként a gyermekek védelméről van itt szó. A az egészségügyi világszervezet nemrégiben, szeptemberben tett közzé egy jelentést, amelyet az UNICEF állított össze. Ez szerint 6,6 millió gyermek hunyt el 2012-ben globális szinten. Naponta 18 ezer év alatti gyermek hal meg, de legtöbbjüket meg lehetne menteni egész egyszerű módon, mégpedig úgy, hogy a gyermeket és az újszülöttet az életük első 24 órájában megfelelő kezelésben, illetve ellátásban részesítik. Ez az időszak rendkívül fontos eh, az egészség számára, fenntartása számára a továbbiakban. Ehhez az érintett országokban megfelelő beruházásokra van szükség. Hán asszony az egészségügyi világszervezet eh, elnöke is így gondolja. Az Európa Tanácsban emellett van egy külön bizottság, amely a szülés közben alkalmazandó kezeléssel és megelőzéssel foglalkozik. Itt felismerték, hogy összesen 26 országban kellene további intézkedéseket foganatosítani a terhesség alatt és a szülés közben. Én is sajnos a lengyelországi helyzet áldozatává váltam. 2001-től 2013-ig nyomon követtem a helyzetet amikor is 2013-ban a fiam 14 éves lett. Időközben elhoztam, el, elhagytam Lengyelországot, de az egész ügy lengyel bíróságok, el, bíróságon zajlik. Az ügynök, illetve a főgyészség Lengyelországban nagyon súlyos eljárásbeli hibákat, hibákat követett el, bizonyos bakteriológiai vizsgálatokat nem engedélyeztek, Időközben az Európai Emberjogi Bírósághoz fordultam 2007-ben, mindössze öt évvel később tudtak azonban csak foglalkozni az ügyemmel. Azonban zárt ajtók mögött zajlott a tárgyalás, és ott sem tudtak segíteni rajtam. Régóta folytatom ezt a küzdelmet, senki sem tudott támogatni ez ideig, Más grémiumokon is próbáltam az igazságomnak érvényt szerezni, így nézett ki tehát a harc, amelyet én és a gyermekem vívunk immáron 14 éve Lengyelországban. Ez hatalmas költségekkel is járt. Nyolc éven keresztül Németországból próbáltuk ezt a harcot megvívni, ez még nehezebb helyzetbe hozott bennünket pénzügyileg, pénzügyileg is, és az eljárás vége felé már szinte a gyermekem egészségügyi ellátását sem tudtam szavatolni pénzügyi problémák miatt, sőt, ügyvédi segítséget, az ügyvédi segítséget sem tudtam immáron megengedni magamnak. Egy kéréssel fordulnék önökhöz, kérem hallgassák végig figyelmesen, hogy mit kérek. Nagyon fontos lenne, a terhesség alatt és szülés közben alkalmazandó megezőlőzés és kezelésre vonatkozó standardokat megfelelően végrehajtani, sőt erősíteni. Az egészségügyi prevenciónak ez egy kulcsfontosságú területe, amelyel, ahol a megfelelő intézkedésekkel megfelelő kezelés biztosítható a gyermekek és az édesanyák számára. Nagyon fontos a prenatális intézkedések szerepe és a megfelelő szülés lehetővé tétele, fontos ismertetni az édesanyákkal a jogaikat, és javítani kell az egészségügyi intézkedéseken, és testre szabott intézkedésekre van szükség. Fontos, hogy az e- egész Európai Unióban egyforma standardok legyenek érvényben, szükség van megfelelő orvosi ellátásra, és rendkívül nagy jelentősége van az egészségügyi dolgozók és a páciens közötti kapcsolatnak is. Emellett a terhes nők és az új, illetve az újdonsült édesanyák és az újszülöttek egészségének szavatolása mindenképpen prioritást élvez a legújabb technológiai fejlemények felhasználásával. Nem engedhetjük meg, hogy egyéni esetekkel foglalkozunk ezen a területen, fontos, hogy megfelelő normák létezzenek, és ezeket átültessük a gyakorlatba. Nyilvánvalóan az orvosok is emberek, és hibákat követhetnek el, ha azonban bizonyos normákat nem tartanak be, fontos ezt tényként kezelni, és ennek megfelelő lépéseket foganatosítani. Valamint, ha már megtörtént a hiba, fontos, hogy ennek megfelelő, illetve annak orvoslására irányuló lépések is lehetségesek legyenek. Gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy hány gyermek veszíti életét a szülés során elkövetett hibák miatt. Fontos lenne tüzetesen megvizsgálni ezt a területet, ez azonban nem történik meg, és nem vonjuk le a megfelelő tanulságokat a közvetlenül a szülés után meghalt, illetve valamilyen módon a szülés közben megsérült gyermek. Európai Unióban Nagyobb felelősséget kell vállalni ezekben a kérdésekben, és a kezelés minőségét tekintve is fontos lenne megfelelő lépéseket foganatosítani. Meg kell értenünk a jelenlegi helyzetet, azt, hogy a lakosság szemszögéből hogyan is fest ez a kérdés. vannak olyan egészségügyi dolgozók és orvosok, akik egyébként nem is hajlandóak harcolni a páciensek, tehát ebben az esetben a várandós nők és gyermekeik jogai, jólétéért. Úgy gondolom, Európát, Európa nem engedheti meg magának ezt a helyzetet. Még egy dolog, fontos a strukturális alapok felhasználása az orvosok képzése során a normákhoz való alkalmazkodás során. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie lei per... Köszönöm szépen a felszólalást, és most vissza, megadom a szót a bizottságnak, Izabel Belamátának. Thank you very much. Köszönöm szépen. <clears throat> Átérezzük a petens helyzetét és a benyújtott petíció lényegét értjük. Az Európai Unió a születés előtti ellátástról szabályozza keret szabályban. Az Európai Bizottságnak azonban nagyon kevés közvetlen kompetenciája van ezen a területen. Itt mi csak ajánlásokat tehetünk a tagállamoknak, támogathatjuk őket az egészségügyi ellátásról szóló információk cseréjében. Van egy perinatális jelentésünk, projekteket támogatunk, tehát ajánlásokat fogalmazunk meg, és megpróbáljunk normákat, minőségi útmutatásokat összegyűjteni, felsorolni több fellépése során az Európai Bizottság külső NGO-kat is támogatott abban, hogy monitoringot végezzenek a bevált gyakorlatok tekintetében, és ösztönözzük, segítjük a tagállamok együttműködését. De a dolog tagállami kompetenciába tartozik, a tagállamnak kell megszervezni a saját egészségügyi rendszerét. A bizottság csak annyit tehet, hogy támogatja őket ebben az erőfeszítésükben, projektpéldákkal, szakemberekkel, programokkal, amiről beszéltem is, kutatási programok támogatásával. De kon- és konkrétan egy gyermekegészségügyi ellátási projektet is támogatunk Európa szerte. Spirasszony sok problémáját értjük, és egyetértünk azzal is, hogy többet kell beruházni az egészségügybe, de ez a tagállam kompetenciája. Az Európai Unió, a bizottság a strukturális alapokon keresztül támogathatja az adott tagállam ilyen irányú programjait, a bevált egészségügyi gyakorlatok elterjesztésére. Van egy betegek biztonságáról szóró már több éves ajánlásunk is, és most a határokon át nyúló irányelv révén, amely jövő héten ö, lép hatályba, újabb eszközt adunk a tagállamok kezébe, hogy közös indikátorokkal mérjék majd az orvosi hibák ö, előfordulási arányát, súlyosságát Európa szerte. Ehhez sok európai tagállam már is csatlakozott, és reméljük valamennyi csatlakozni fog, és akkor ezáltal is biztonságosabb lehet az európai betegellátás idejét, vagy gyermekellátást is. A egészségügyi dolgozók kompetenciája, képzése megint csak tagállami kompetenciá, de, ja, de az Európai Unió különböző programokkal támogatja ezeket a képzéseket. De a tagállamok dolga, hogy az ehhez szükséges pénzeket előteremtsék. Összességében tehát nagyon szíves segítenénk, de nincsen olyan egységes kézikönyv, amely a biztonságos szülésről szólna, és ha lenne is ilyen, vagy van is ilyen, az, az Európai Bizottságnak nem kompetenciája kiadni. Tagállamonként ez különböző, sőt egyes tagállamokban régió szintű az ilyen jellegű szabályozás. Tehát mi csak általánosságban tudjuk támogatni a minél jobb és minél biztonságosabb betegellátást. Köszönöm. La commissione. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Váléza képviselője szó. Dziękuję, pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Spirászonynak, hogy elfáradt hozzánk. És... Ręce, więc chciałbym panią zapytać miután meghallgattuk a bizottságot is, sajnos tény, hogy a bizottságnak meg van kötve a keze. De kérdeznék én öntől. Ön szerint milyen ö, konkrét jogokra lenne szükség, amelyek jelenleg nem léteznek a szülőnők számára? Hogyan függ ez az eset össze a szülőanyák jogaival, a konkrét sajnálatos egyedi eseményen kívül. Ugye vannak orvosi képzések, ezeket ön nyilván nem tartja kielégítőnek, de önnek milyen tudomása van arról, hogy a tagállamok mennyire komolyan vizsgálják ki ezeket az eseteket, és tesznek-e valamit maguk legalább? No, no, no, we have to close the debate. <laughs> Egy pillanat, le kell zárnunk a vitát. Mr. Bostinaro. Bostinaro úr. Grazie, signora President. Köszönöm szépen. Két. Két kérdésem lenne. Az egyiket már Palesza úr, Palesza úr felvetette. Hogyan definiálhatjuk azt, amit ön úgy fogalmazott meg, hogy az egészséges szülésre vonatkozó kézikönyv. Hogyan nézne ki egy ilyen kézikönyv? Ez Európa szerte egy egységes eh, etikai vagy konkrét szabályrendszer lenne? Én is úgy tudom, hogy valamennyi tagállamnak saját normái vannak, és ez az ő joguk. Hogyan lehetne jogi értelemben, ha létre is jönne egy ilyen, azt foganatosítani. Én ortodox ország lakosa vagyok. Annyit azonban tudok, hogy minden normához kötődnek jogok és kötelezettségek. Ha létrejönne egy ilyen közös szabálykönyv, akkor abból milyen jogok és kötelezettségek fakadnának, és kik lennének a végrehajtók, és milyen jogi alapon. Második kérdés, nem? arra vonatkozik, hogy ön szerint, ugye önnek mi a vélemény arról, hogy egyes tagállamoknak valóban nincsen saját önértékelő rendszere ezen a területen, tehát hogy hogyan definiálják a tagállami szinten az egészséges szülést, de ha ez a tény, és tudjuk, hogy az egészségügyi ellátás megszervezése tagállami hatáskör, akkor miért fogadna el egy tagállam az Európai Unió szerződésével ellentétes módon egy rá vonatkozó kötelező szabályt, ha még saját maga sem szabályozza a kérdést? A szülés részben személyes felelősség is. Persze nyilván óriási felelősség a család, a szülő anya, az apa vállán is, Nyilván nem csak az anya vállán, a apa állán is, de vállán is. De ezt az egyéni felelősséget nem lehet teljes körűen egy absztrakt távoli szervezetre ruházni. Ön szerint ez valaha működhetne? Tehát, hogy, hogy lenne egy olyan brüsszeli szervezet, amely eldönti, hogy mi minősül egészséges, biztonságos szülésnek, és hogyha szülésenként van valami gond, akkor egy brüsszeli ö, vízfejnek kéne beavatkoznia, és jogsértési eljárást indítania egy tagállammal szemben? Köszönöm. Grazie. Ci sono altre richieste di... Vannak-e más hozzászólási igények? Köszönöm szépen a szót. Én nem akarok önnek kérdést föltenni. Nyilván azért fordult a petíciós bizottságunkhoz, mert sehol máshol nem talált megoldást. És sajnos tényleg nálunk gyakran vannak ilyen ügyek, hogy sehol nem kap jogorvoslatot a személy, és akkor az Európai Unióhoz fordul. Tehát nem akarom én kérdésekkel bombázni. Csak azt szeretném tudni, hogy azok az intézkedések vagy lépések, amelyeket ön tett, ezekkel valamennyi tagállami lehetőségét kimerítette? Hogyan jutott el hozzánk? Mi az utolsó, de lehet, hogy már az utolsó utáni fórum vagyunk olyan értelemben, hogy mi meg már nem tudunk segíteni, mert az által felvetett problémák sok, sokkal alacsonyabb szinten kellene, hogy megoldódjanak. Polgári kezdeményezés révén akár. Figyelte esetleg a dolognak a sajtó visszhangját, és milyen szakmai vagy társadalmi vélemény alakult ki az önügye kapcsán. Tehát én értem, én nagyon értem az ön problémáját, és szeretné, hogy a betegek és különösen a gyermeket szülő nők jobb ellátást kapnának. Köszönöm, nagyon sok kérdés érkezett a petíció benyújtás, benyújtójának, úgyhogy kérem, hogy választ adjon ezekre a kérdésekre. Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na te pytania. Köszönöm szépen, természetesen igyekszem reagálni a feltett kérdésekre. Biztosan tudják, hogy eh, az idén az Európa Tanács kollégiuma, amelyet már említettem bevezetőmben, 36 eh, országra vonatkozó normákat eh, fogalmazott meg, illetve normákat fogalmazott meg, és itt 36 ország szakértői tanácskoztak egymással ennek megfogalmazásakor. Most az Európai Unió tagállamain a sor, hogy végrehajtsák a ebben foglalt intézkedéseket. Persze vannak jómódúbb és szegényebb országok is. Nyolc éve Németországban élek, és elmondhatom, hogy Németországban egészen másként fest az egészségügyi ellátás, mint Lengyelországban. Tehát nyilván ezek rendszer szintű hibák. Meg tudom érteni, hogy időbe telik, amíg átalakul egy ilyen rendszer. Én a régi rendszer áldozataként tekintek magamra, és senkinek nem kívánom, hogy az Európai Unió polgáraként 14 évig kelljen együtt élnie egy ilyen hiba következményeivel, csak azért, mert a rendszer áldozataivá váltak. Egy kérdést szeretnék megfogalmazni édesanyaként, hiszen Európában főként azt látom, hogy a szülők harcolnak a jogokért. Én most nem csak a magam ügyét képviselem itt, hanem azoknak a nőknek az ügyét is, akiknek a gyermeke meghalt, illetve a hozzám hasonló édesanyák ügyét is, akik a nap 24 órájában kell, hogy ápolják gyermeküket. Én azt kérem, hogy a 36 ország részvételével megfogalmazott normákat hajtsák végre, és az Európai Bizottság projektjeiben ezek tükröződjenek, hiszen nem dobhatjuk ki az Európai Unió pénzét az ablakán, miközben gyermekek halnak meg. A közpénzeket úgy kell elkölteni, hogy a gyermekek halandósága csökkenjen, és javuljanak a gyógyulás esélyei. Elhangzott ma, hogy fontos, hogy a nők ismerjék kötelezettségeiket, de jogaikat is. Beszéltem egy úgynevezett szülési kézikönyvről is. Nem olyan egyszerű a helyzet megítélése. A nők gyakran nem tudják, hogy milyen jogaik vannak, milyen jogok illetik meg őket nőként, valamint hogy milyen normáknak, milyen szabályoknak kell megfelelniük. Mindenütt megszorításokra kerül sor. Egy olyan országban, mint Lengyelország, még rengeteg a hiányosság, még hosszú út vezet odáig, hogy a megfogalmazott normákat meg lehessen valósítani. Sokszor a nőknek például a saját zsebükből kellene kifizetni ők az egészségügyi költségeket, és gyakran ezt nem tudják megtenni. Továbbá a családtervezés, a szülés tervezése is rendkívül fontos ebben az összefüggésben, és milyen jogok illetik meg a leendő édesanyákat, például a kórházi tartózkodás kapcsán. Saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy nagyon sok jó orvos van, de egyet világosan látni kell, az orvosok is keményen dolgoznak, ők is elfáradnak, ami különböző helyzetek kialakulásához vezethet. Hogyan Hogyan nézzen ki a kórterem? Meddig lehet együtt, egyedül hagyni a várandós nőt? Például engem teljesen magamra hagytak, és egyáltalán nem voltam tisztában az esetleges következményekkel. Természetesen egy nőnek is megvannak a kötelezettségei. Mindenféle előzetes vizsgálatot elvégeztettem, és így tovább. Az Európai Parlamentnek úgy gondolom feladata az is, hogy az egészségügyre fordított pénzek elköltését ellenőrizze. Hogy lehet az, hogy a 36 ország részvételével létrehozott kollégiumban egész Európából jöttek össze szakértők, és kidolgozták ezeket a normákat. Sok pénzt költöttek el erre, fontos ezért, hogy ezeket a normákat a gyakorlatban is végrehajtsák. Édesanyaként beszélek itt önök előtt. Felmerül bennem a kérdés, hogyan gondoskodhatunk arról, hogy a jövőben jobb legyen a helyzet. Naponta 18 ezren halnak meg, mielőtt elérnék az öt éves életkort, hogyan tudunk segíteni ezeken a gyermekeken. Köszönöm szépen, úgy látom, más nem kér szót. Abból indulok ki, hogy a képviselők, képviselőtársak azt szeretnék, hogy maradjon nyitva a petíció. Bosztinár úr, elnök asszony, lehet, hogy bölcs dolog lenne, hogyha ezt a petíciót az egészségügyi szakbizottságnak továbbítanánk, és kikérnénk az ő véleményüket is. Okos lenne talán megvizsgálni az ő szemüvegükön keresztül, hogy tudunk-e itt tenni valamit hiszen egy valódi tragédiáról van szó. Borzasztó helyzettel szembesülnek az érintettek, és hát az orvosi műhibák megfelelő meghatározása, definíciója is nagyon fontos lenne egy közis európai nyelvezeten. Azért, hogy legalább a tragédiák egy része megakadályozható legyen a jövőben. Ez úgy gondolom olyasmi, amit megtehetünk. Tehát hagyjuk nyitva a petíciót, és továbbítsuk az ügyet a közegészségügyel foglalkozó szakbizottság felé Velesza úr. Nekem te tetszik Bosztinárió úr javaslata. Nem tudom, hogy ez egy járható út-e? Ha igen, akkor mindenképpen úgy gondolom én is, hogy kérdezzük meg a másik szakbizottságot is. Egyetértek, minden bizonyal hasznos lesz, hogyha az illetékes szakbizottságnak kikérjük a véleményét. Azonban Bosszináru úr által is említett szerződés egy másik lehetőséget is biztosít, a 168-as cikk 5-ös bekezdésében azt olvashatjuk, hogy az Európai Parlament a tanácssal közös egyetértésben a Gazdasági és Szociális Bizottság, illetve esetlegesen a Régiók Bizottságának véleménynek kikérésével egyfajta utat javasolhat a szerződésben foglalt céloknak megvalósításához, mint amilyen jelen esetben a magas szintű egészségügyi ellátás, mint fő cél az Európai Unió területén. Nagyon megrázóak ezek az adatok, amelyekkel a petíció benyújtója szolgált. Szerintem mi ebben a szakbizottságban és a parlament nevében, hogyha a Nek egy ilyen fontos cikkére hivatkozunk, amely az élet védelmére hivatkozik, vonatkozik, az talán hasznos lenne, és az Európai Szociális Alapból lehetne erre a témára szánni egy összeget, hiszen itt alapvető értékekről van szó, az élet, az életvédelme, Tehát lehet, hogy hasznos lenne, hogyha ilyen módon további lépéseket tennénk, és a nemzeti hatóságokkal egy összehasonlítást végeznénk, elküldenénk nekik is egy levelet annak érdekében, hogy igazolják azokat a számokat, amelyeket a petíció benyújtója nyújtott be, és ilyen módon objektív adatokhoz juthatnánk a lengyel kormány által átadott adatok birtokában. Úgyhogy először az egészségügyi szakbizottsághoz átutalnám ezt a petíciót, megkérdezzük a véleményüket, hogy ez egy olyan téma-e, amelyel érdemes foglalkozni szerintük. A 168-as cikkben foglalt eljárást, és végül a lengyel kormánynak is küldjenék egy levelet, hogy megerősítse azt, amiről mai napon hallhattunk. Tehát nyitva marad a petíció, és ezek lesznek a munkára vonatkozó útmutatások. Köszönjük szépen a petíció benyújtójának, Spira asszonynak, és következik a korábbi napirendi pont, vagyis a 14 per 1454 per 2012-es William Sanders brit állampolgár által benyújtott petíció az angol hallgatók által Skóciában fizetendő tandíjakban alkalmazott állítólagos megkülönböztetésekről. A bizottságnak fogom megadni a szót, mert nincs itt a petíció beterjesztője. Thank you. Um, so the, the problem in this petition is a petícióban felvetett probléma az, hogy a petíció megnyújtója szerint angol hallgatókat diszkriminál a skót kormány, ugyanis a skót egyetemeken magasabb tandíjat kell fizetniük, mint a skót hallgatóknak, illetve más európai hallgatóknak. Az Európai Bizottság mindenek előtt hangsúlyozni szeretné, hogy az Európai Unió jogszabályait tekintve ez egy teljesen nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés. Az egyenlő bánásmódhoz való jog tekintetében mind a skót, mind az észak-ér, mind az angol, mind a velszi hallgatók mind-mind Egyesült Királyságbeli hallgatóknak számítanak. Úgy ítéljük meg, hogy az EU-s jogszabályokhoz ez a kérdés nem kapcsolódik. Így tehát nem lehet az EU-s jogszabályokra hivatkozni, és úgy gondoljuk, hogy nemzetállami szinten kell kezelni ezt az ügyet. Az Európai Bizottság tehát úgy gondolja, hogy az Egyesült Királyság hatóságai, illetve bíróságai hivatottak megállapítani azt, hogy a fennálló helyzet összeegyeztethető-e az Európai Uniós jogszabályokkal. Parola. Vannak-e kollégák, akik hozzá kívánnak szólni ehhez a kérdéshez? Egy rövid megjegyzésem volna, illetve feltennék egy kérdést, ugyanis abból indulok ki, hogy az Európai Bizottság válasza helyes és jogilag is megfelelő, de természetesen nem egyeztethető össze a polgárok jogérzékelésével a helyzet. Mindig az Európai Uniós polgárságról, az európai állampolgárságról beszélünk, és örülünk annak, hogyha a polgárok végre ki is alakítanak egy Európai Uniós állampolgári tudatot. Ezzel nem nagyon egyeztethető össze az, hogy az itteniek kevesebbet fizetnek az itteni egyetemen, mint mások, akik máshonnan jöttek. Bárhonnan is, bárhol is legyen az. Itt nyilvánvalóan a helyiek és az úgynevezett idegenek között különbséget tettek az Európai Unióban, ez úgy gondolom nem engedhető meg. Illetőleg nem kellene a tagállamnak, hogyha már így jár el a tandíjakkal kapcsolatosan, akkor megindokolnia azt, hogy miért tesz így. Hol húzzuk meg a határt? Lehet, hogy tényleg semmi közünk hozzá, de az én megérzésem az, hogy hát például a német autópályadíj esetében is azt mondjuk, hogy vagy fizessen mindenki autópályadíjat, vagy senki. De nem mondhatjuk azt, hogy hát ezek az emberek tetszenek nekem, itt laknak, ő nekik, ő, nekik nem kell díjat fizetniük, azoknak, akik nem itt laknak, azoknak meg kell. Tehát tandíj esetben megközelítőleg sem vagyunk illetékesek, annak ellenére, hogy itt nyilvánvaló hátrányos megkülönböztetés történik, vagy félreértettem valamit, mert egy kicsit azért el is vonták időközben a figyelmemet. Um, Köszönöm a kérdést. Az Európai Bizottság megállapítja a válaszában, hogy valóban hátrányos megkülönböztetés történt, de nem nemzetiség alapján történő megkülönböztetésről van szó, hiszen mind a velszi, mind az angol, mind az északír, mind a skót hallgatók, Egyesült Királyságbeli hallgatók, azaz brit hallgatók, ezt úgynevezett há- fordított diszkriminációnak, vagy fordított hátrányos megkülönböztetésnek nevezzük, ez tehát a jogi álláspont. Úgy gondoljuk, ez nem tartozik az EU-s jogszabályok körébe, teljesen belügyről van szó, tehát az EU-s jogszabályok itt nem érvényesek, de a polgároknak van jogorvoslati lehetőségük, a nemzeti bíróságokhoz fordulhatnak, és ott eljárást indíthatnak, tehát gyakorlatilag nem tehetetlenek. Köszönöm. Bueno, es un tema, un tema complejo. Köszönöm szépen, nagyon összetett kérdésről van szó. Magam is megéltem hasonlót, hiszen az én fiam az Egyesült Királyságban tanul. A helyzet a következő. Hogyha egy egyetemi rendszeren belül, mint amilyen például a brit rendszer, beiratkozáskor a beiratkozást meg lehet ejteni az interneten, majd ezt követően valaki eldönti, hogy Velsz területén, vagy Észak-Írországban, akár Londonban akar tanulni, és hogyha aztán a tandíjak akkor két különböző kormány illetékes, majd Angliában egy év lefolyása alatt megháromszorozzák a tandíjakat, akkor az azt eredményezi, hogy a brit hallgatók, az angol hallgatók ellepik a skót főiskolákat, egyetemeket, mert ott kevesebbet fizetnek. Hát akkor a skót kormány mit csinál védekezésképpen? Ők is megemelik a tandíjakat. Ez egyáltalán nem szerencsés, a saját hallgatók számára sem jelen esetben a skót hallgatók számára. De más védekezési lehetősége a skót kormánynak nem igazán van ebben az esetben. Hogyha Skócia az Európai Unión belül független ország lenne, akkor ez nem lenne gond, de hát a gond a skótokkal pont az, hogy az Egyesült Királysághoz tartoznak, gondolom oktatási politikájukat, illetve adópolitikájukat úgy alakíthatják, ahogy szeretnék, és hát akkor megfizettetik az angol hallgatókkal azt, amit az angol kormány ténykedése eredményezett. Capisco la situazione nella quale ci troviamo, che è una situazione di difficoltà. Köszönöm szépen. Most akkor mi a helyzet? Nyilván a bizottságot sem szabad nyomás alá helyezni mert egyfelől a dolog diszkriminációnak tűnik, ugyanakkor egy adott államon belül ö, különböztet meg állampolgárt állampolgártól. Kérdés, hogy itt kompetensek vagyunk-e? Problémának probléma a dolog az ugyanis, hogy európai polgárok, akiknek mobilitáshoz joga van, itt mobilitásukban korlátozottak. Ez Európai Uniós alapjog. Nyilvánvalóan két tagállam között is lehet vándorolni a diákoknak. És persze, ha nagyok a különbségek a egyes képzési egységek díjai között, akkor a választást nyilván motiválni fogja az ár is. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság tud-e más példákat mondani arra, hogy hogy működik a diákok mozgásszabadsága az EU-ban, és ilyenkor mi az eljárás. Nyilván, amit most mondunk és gondolunk, még nem végleges és nem kötelező érvényű, de Én arra kérném a petest, hogy a adott tagállami felsőoktatási hatósághoz forduljon, hiszen ez egy országon belüli, tagállamon belüli probléma. Ugyanakkor persze lehet kezdeményezni az intézmények közötti eszmecserét, de dönteni csak a kompetens hatóság dönthet. Visszaadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony. Nyilván nem beszélhetünk teljes mobilitásról Európán belül, ugyanakkor mégiscsak van egy árirányban történő ellépés. Az én fiam pont fordított helyzetben él, tehát ő Angliában tanul, és háromszoros árat fizet, mint otthon fizetne. Sőt, akár tízszeres ár is lehetséges. Tehát a mobilitás problémája nem Skócia és Anglia közötti probléma, hanem európai probléma, mert óriásiak a díjkülönbségek. 950 fontot kell fizetni ugyanazért a képzésért adott helyen, ami máshol 100 euróba kerülne. De nyilván minden autonóm régiónak joga van a diakról, vagy hát magának az egyetemnek is döntenie, de ha valóban mobilitást akarunk, akkor en ebből az következik logikusan, hogy egységesé kell tenni a felsőoktatási díjakat. Minden más megoldás csak korlátozott mobilitást tesz lehetővé. Szerintem a díjszámítást, amit az egyes tagállamok alkalmaznak, vagy maguk az egyetemek, az a saját ügyük, van köztük verseny is, image, minőség, költséghatékonyság ügyében nyilván ez az ő, ő dolguk, és igenis lehet akár olcsóban és jó képzést, és drágábban és rosszabbat nyújtani, ebbe nincs jogunk beavatkozni. De elnök asszonynak igaza van abban, hogy, hogy, ö, hogy nemzetiségi alapon legyenek különbözők a díjak. Tehát, hogy különböző díjat kelljen fizetni egy angolnak, egy németnek, stb. egy skót főiskolán. Tehát a bizottság, hogyha felhasználja az információs csatornáit, akkor nyilván majd többet megtud a dologról. Itt még az ombudsman is érintheti a kérdés, lehet, hogy oda kéne továbbítanunk. Ez szerintem igenis probléma. Németországban mondjuk, ha egy egyetem azt mondaná, hogy a szászoknak ennyibe kerül, és a, a bajoroknak meg annyiba, hát ez nem működne. Tehát azt mondanák, hogy ez őrültség. Úgyhogy szerintem ez egy jogos kérdés, de mivel tagállamon belüli probléma, ugyanakkor Európai Uniós elvet is sért, itt mi nem tudunk konkrétan beavatkozni, de ez egyértelműen diszkrimináció nemzetiségi alapon. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretnénk lezárni ezt az ügyet, illetve akkor azt javaslom, hogy zárjuk le, de egyben továbbítsuk az ügyet a, a tagállami petíciós bizottsághoz, illetve az ombudsmanhoz. Jó, van itt most a következő témánk, a 15-ös napi rendi pont. 2007-es petíció. A franciaországi ö, állami TB rendszerhez való hozzáférés szól, egy angol brit állampolgár által benyújtott petíció, illetve két brit állampolgár nyújtotta be. A petensek nincsenek jelen, ezért egyből a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm. Ez már egy nagyon régi, valóban 2007-es petíció, és arra irányul, hogy gazdaságilag nem aktív személyek, akik nem francia állampolgárságúak, de rendszerszerűen Franciaországban tartózkodnak, egy időponttól kezdődően nem férhettek többé francia kormánydöntés alapján a francia állami TB rendszerhez. És Franciaországot bizottság eh, azóta szerződéssegési eljárás alá vette, mert nem találtuk ezt összhangban az EU szabályokkal. Többször leültünk a francia félrel, 2011-ben is volt egy egyeztetés, próbáltuk elérni, hogy alakítsák át a tagállami szabályozást, Ez nem történt meg, a bizottság továbbra is elégedetlen maradt a megoldással, úgyhogy folytattuk a szerződésszegési eljárást. Azóta még sokkal több panasz érkezett be hozzánk, és a francia fő végül hajlandó volt arra, hogy egy központi ö, közvetítő helyen azok benyújthatják Franciaországon belül a panaszukat, akik egyénileg igazságtalannak tartják ezt az eljárást, és eseti alapon a francia fél, de most már rendszerszerűen kivizsgálja ezeket az eseteket. 2013 és 2011 között több esetet megoldottak így, de még többet nem, és ezért a bizottság fenntartja továbbra is, a, de egyelőre szünetelteti az előszegési eljárást, amíg a francia kormánytól hivatalos jelentést nem kaptunk arra vonatkozóan, hogy hogyan javult, javult -e a helyzet. Kíván -e valaki ezzel a témával kapcsolatban még megszólalni, kérdezi az elnök. Jó, tehát akkor ez függőben maradt téma mi is megtudtunk néhány információt, önök azt mondják, hogy a francia kormányt ugye többször megkeresték, de a szerződésszegési eljárást fenntartják, de felfüggesztik annak végrehajtását a történések függvényében. Jó, tehát akkor ez a petíció nyitva marad, ez világos ügy. Rátérünk a következő napi rendi pontra. 17-es napi rendi pont. Itt alapvetően arról van szó, hogy Lengyelországban nincs meg a lehetősége annak, hogy bíróságon kívüli iratokat és bírósági iratokat postán vagy elektronikus úton kézbesítsenek. Ide tartozik még egy további petíció is, amely szintén egy lengyel állampolgár nyújtott be, Henrike Glencs, amely ugyancsak a bíróság és bíróságon kívüli iratok kézbesítésének lehetőségének, illetve lehetőség hiányáról szól. A bizottság kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban a két petíció esetében arról van szó, hogy felhívták az Európai Bizottság figyelmét a 1393-as 3 per 2007 irányelv nem megfelelő átültetésére és arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18-as cikkét megsérti Lengyelország. Ebben az esetben valóban arról van szó, hogy a lengyel polgárjog két cikkét meg kellett vizsgálnunk. Az első kötelezettséget ró a polgári, illetve kereskedelmi eljárások feleire, hogy vagy jelöljenek ki egy jogi képviselőt, aki a bírósági és iratok kézbesítéséért felel, hogyha ez nem történik meg, akkor az adott dokumentumokat a bíróságon helyezik letétbe, és itt válik hozzáférhetővé a felek számára. A másik ügy szintén egy lengyel jogszabályra vonatkozik, azzal függ össze, amely szerint egy dokumentum kézbesítésének dátuma az a dátum, amikor eljut a bíróságra, illetve egy lengyel postai szolgáltató székhelyére. Ami az első kérdést illeti, tehát a jogi képviselőt, vagy proxit, ezt az ügyet a bíróság az Álder ügyben nemrégiben megvizsgálta. Ez a 325 per 2011-es ügy, és az ítélet 2012. decemberében született meg. A bíróság arra megállapításra jutott, hogy abban az esetben, ha a dokumentum címzett egy másik tagállamban tartózkodik, akkor a kézbesítést az adott szabályozás idevágó rendelkezésének megfelelően kell végrehajtani. Ezért a kézbesítésnek ebben az esetben megfelelő módon kell tehát megtörténnie. Ami pedig a másik ügyet illeti, az Európai Bizottság úgy véli, hogy a kötelezettség miszerint csak is lengyel postai szolgáltatónak lehet végeznie, a 10-18-as cikknek ellentmond, elnézést a 18-as cikknek ellentmond, ez gyakorlatilag egyfajta közvetett nemzetiségi alapú hátrányos megkülönböztetés lenne. Az Európai Bíróság nyomonkövetést is végzett, már 2011-ben felvette a kapcsolatot az illetékes lengyel hatóságokkal, és végezetül 2013-ban a lengyel hatóságok tájékoztattak bennünket arról, hogy a vonatkozó lengyel cikkeket az adott jogszabályban az Európai Bizottság megelégedésére módosították. A lengyel hivatalos labban meg is jelentek 2013. augusztusában. Ezért ez azt jelenti, hogy a Lengyelországban polgári eljárás ügyében nem kell már képviselőt kijelölnie egy olyan félnek, aki nem Lengyelországban tartózkodik, a dokumentumok kézbesítése céljából, és immáron már nem lengyel postai szolgáltató, hanem bármely más postai szolgáltató bármely EU-s tagállamban végezheti a vonatkozó feladatot. Ezzel tehát a lengyel jogszabályok idevágó rendelkezését összhangba hozták az Európai Unió szabályaival, az Európai Bizottság lezárta a kötelezettségszegési eljárást, és ezért az Európai Bizottság úgy véli, hogy az ügy megoldódott. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Jár úr, parancsoljon. Egy rövid kérdést intéznék a bizottsághoz. Ha a bizottság azt mondja, hogy az ügy elrendeződött, akkor Kérdés, hogy ezzel segítettünk-e a petíció benyújtóján, vagy van-e végrehajtási gond? No sé si ha entendido. Have you understood the, the question, or perhaps... Értette a bizottság képviselője a kérdést, vagy esetleg szeretné, hogy megismételje Jár úr? Jár úr, még egyszer felteszem a kérdést, tehát a bizottság részéről azt hallhattuk, hogy a problémát felismerték, és meg is oldották. Elméletben ez valószínűleg így is van, de a kérdés, hogy a gyakorlatban ez segítette a petíció benyújtóján. Tehát most elektronikusan megkapja a vonatkozó dokumentumokat, vagy nem. Mert hogyha a probléma le van zárva, és a petíció benyújtója is elégedett, akkor lezárhatjuk a petíciót. De hát ne, láj, ne járassuk már le magunkat azzal, hogyha azt mondjuk a petíció benyújtójának, hogy minden megoldva, minden rendben, és aztán ő azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, de az én életemben semmi nem változott, minden a régi, a probléma tovább fennáll. Egy pillanat. Meg fogom adni a bizottságnak a szót. Jár úr, feltette a fejhallgatót, nagyszerű. Tehát A problémát tehát az Európai Bizottság nyilvánvalóan felismert, és a probléma egy részét meg is oldotta. Kérdés az, hogy ez megfelele a petíció benyújtójának elvárásainak. Tehát világos most már remélem jár úr kérdése, akkor a petíciót lezárható ennek megfelelően? Eh, well, in the opinion... Nos, hát a bizottság véleménye szempontjából le lehet zárni ezt a petíciót, ugyanis nincsenek más intézkedések. A lengyel polgári jogi törvénykönyv idevágó cikkeit megváltoztatták, és ez egyébként a hivatalos lapban is megjelent, vagy a közlönyben, augusztusban, ebben az évben, úgyhogy számunkra a probléma okafogyottá vált. Köszönöm szépen! Hogyha ezt így értelmezi a bizottság, és választ is adott, akkor lezárjuk ezt a petíciót. Utolsó napirendi pontunk, a 18-as napirendi pont, Ervin Mihailer, német állampolgár által benyújtott petíció az olasz nyugdíjáról és az olasz nyugdíjpénztárról. Megadom neki a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ebben az esetben egy eh, INPS által való a nyugdíjnak nem alapozható európai jogszabályra, amely alapvetően a folytonosságot írja elő tagállamok közötti viszonyban is, és a rokkantsági és öregségi nyugdíj között is. Ugyanakkor az az információ, amit a petens benyújtott hozzánk, illetve önökhöz, az nem elegendő ahhoz, hogy eldöntsük, hogy itt az Európai Uniós jogot az INPS figyelmen kívül hagyta el, vagy sem. Ezért azt javasoljuk a petensnek, hogy egyrészt merítse ki a tagállami jogorvoslati lehetőségeket, illetve és vegye fel a kapcsolatot a Solvit rendszerrel, ahol meg kell majd adnia persze társadalombiztosítási dossziernak számát, amely alapján könnyebben tudják majd azonosítani ügyét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itt a kérdés az az, hogy ezt a témát majd minden bizonyal a saját származási országának szempontjából is fel fogják vetni, ugyanis nincsen olyan forma, amelyet arra találtak ki, hogy ennek az állampolgárnak a problémáját orvosolják. A bizottság azt mondta, hogy a szolvit rendszerhez forduljon azért, mert az rendelkezésre álló információk alapján nem lehet megmondani azt, hogy történt-e európai jogszabálya kapcsolatos jogsértés. Tehát azért a bizottság számára több információt kellene adni a jelenlegi stádiumban. Csak annyit tudunk javasolni neki, hogy a Solvit rendszerhez forduljon, vagy pedig a nemzeti igazságszolgáltatáshoz. Köszönöm, Peter. Én is azt javasolnám, hogy ezt egyrészt közeljük a petenssel, de azért van itt két másik gond is. Tehát forduljon a szolvithoz, jó? Másodszorban pedig azt is elmondhatnánk neki, hogy az információk alapján nem tudjuk megítélni, hogy európai jog sérülte vagy sem, tehát további információkat kérünk tőle. Ha ilyennel rendelkezik, akkor kiderülhet, hogy történt európai jogsértés. Magában a petícióban van a probléma, egy alapvető probléma az, hogy ő az INPS-sel állítólag egyáltalán nem kommunikált, tehát minimum meg kellett volna keresnie őket, és jó, nem érti, hogy hirtelen miért szüntették meg a nyugdíjfolyosítását, de csak néhány évvel később kezdeményezi, és nem is az adott nyugdíj hatóságnál. Tehát, ha küld még tovább információkat, és kiderül, hogy itt európai sérült, akkor foglalkozhatunk vele, de egyébként ez nem ránk tartozik. Akkor, ha lehet, akkor én még egy más javaslattal élnék, vagy kibővíteném azt, amit javasolsz, Péter. Uh, hogy akár írjunk közvetlenül mi ennek az olasz nyugdíjhatóságnak, és kérjük őket az ügyben nyilatkozattételre. Jó, ezt is megtehetjük. Ha egyetértetek, akkor, akkor mi megkeressük ezt a hatóságot, nyilatkozatot, magyarázatot kérünk, és a petensnek meg, megmondjuk, amit már eldöntöttünk. Jó, köszönöm. mivel az A részben nincsen több napi rendi pontunk, a B rész pedig a beérkezett dokumentumok figyelembevételével lezárása javasolt petíciós ügyek. Nos, hát itt ezt, ezzel kapcsolatban, hogyha kérdések vannak, akkor a titkársághoz lehet fordulni, és amennyiben nincsenek további kérdések, lezárjuk az ülést. De egy pillanat, még azt mondják nekem, hogy van itt még négy napirendi pont, négy petíció a B csoporton belül, amelyekkel kapcsolatban kérték, hogy maradjanak nyitva. Melyek ezek? 36-os számú, ez pedig nem más, mint az 1268 per 2010-es, Bonics és, és Bonics asszony petíciója. Még azt is mondják itt nekem, hogy az európai állampolgársággal kapcsolatos petíciók érdekesek lehetnek egyes jelentések szempontjából. Zánoka asszony kérte ennek a jelentésnek az elkészítésének lehetőséget. Illetve hogy ő azt kéri, hogy a 60 4, 65, 66, 67-es petíciókat tartsuk nyitva. A számokat már összekeverem, itt most a 42-es, 15-42-esről van szó, akkor, akkor ez a 74, 75, 76, 77-es. Igen, itt a hat, most a számát akarja? Egy, négy, négy, négy, egy, négy, négy, öt, és az egy öt nulla kettes. Ezek mind 2012-es petíciók, és mind az állampolgárságra vonatkoznak. És akkor még van még az 1298-as, itt a kettős állampolgárságról van szó. Főként a 979-es. Igen, látom, látom. Igen, itt látom, ez a B-ben van, igen. Jó, rendben. Nincsenek problémák ezt eljuttatta ezt az információt a titkársághoz is? Rendben. Akkor lezárom, és köszönöm szépen. Ne haragudjon, nem láttam. Szeretne még hozzászólni? Igen. Azt szerettem volna még elmondani az alelnök úr előtt, hogy azzal, hogy újra megnyitunk petíciókat, egy kicsit lazán kezeljük a saját szabályainkat, tehát szerintem erről beszélni kéne még. Én úgy értettem, hogyha valaki azt kívánja, hogy egy petíciónak helyet adjunk, és a két hónapon belül ugye úgy hagyjuk ezt nyitva, hogy információt kérünk, akkor gyakran előfordul, hogy, és a jegyzőkönyvek ezt tanúsítják, hogy, hogy ez nem mindig érvényesül, és a mostani jegyzőkönyvbe és szeretném, hogyha fölvennénk azt, hogy az úgy nem működik, hogy tíz éven át egy petíciót újra mennyitunk, lezárunk, mennyitunk, lezárunk. Kéne itt egy általános elgondolkodás a témán, mert ezek az esetek például kisebbségi ügyekben eh, ahhoz vezetnek, hogy állandóan újra nyitjuk, zárjuk a petíciókat, és nem adjuk meg soha őket ennek valahol határt kell szállni. Eh, Egyetértek Danaka asszony sem ellenzi ezt, akkor remélem, hogy most már tényleg lezárhatom az ülést, és akkor ezt meg is ejtem. Viszontlátásra! So Mark, what about this?